Colleagues, voting time. I call on the other people in the room to keep silent in order to have an akkor csendet kérnék szépen, és haladjunk tovább a napi rendünknek megfelelően. A napi renden pedig most a szavazások kezdődnek, és akkor következzen most Frank Tuszt úr képviselő jelentése, és a 9-es módosítóval fogunk indítani. Tehát a 9-es módosító a Frank Tuszt jelentésről szavazunk. Mellette ellene És akkor ezt nézzük meg elektronikusan is. A szavazást megnyitom. És akkor le is zárjuk, a, illetve kérem, hogy gyorsan szavazzanak. Akkor lezárom a szavazást és elfogadtuk a módosítót. A következő módosító, amiről szavazunk, a 25-ös. Mellette. Ellene. Elfogadtuk. Nem, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. And the vote is... Lezárom a szavazást. Egy kicsivel többen vannak a néppártisok. Igen, most akkor lezárom a szavazást, és ezt is elfogadtuk. 26-os módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 27-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A 27-est szintén ellenőrizzük elektronikusan? Megnyitom a szavazást. Most meg lezárom. Elfogadtuk a 28-as, 28-as, nem, 28-as módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 29-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Egyes kompromisszumos javaslat, kérem, Lange úr és a raportőr arra kértek engem, hogy engedjem meg, hogy az egyes szóbeli módosítót is vegyük bele ebbe az egyes számú kompromisszumos javaslatba. Ha nincs kifogás, akkor Lange úrnak mondom meg a szót, hogy nincs kifogás ellene? Nincs. Hát akkor az egyes kompromisszumos javaslatról szavazunk, amelyben benne van az egyes szóbeli módosító. Ellene tartózkodás elfogadtuk. akkor a 30-as módosító ö, elfogadtuk, 32 mellette ellene tartózkodás, ezt is elfogadtuk, 33-as módosító mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. Az egyes szóbeli módosítót ugye már megszavaztuk, és akkor jöjjön most a 11-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 12-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 13-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 14-es mellette ellene elfogadtuk, 15-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 35-ös módosító mellette ellene tartózkod, elfogadtuk. 16-os módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 17-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 18-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 19-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 20-as mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. Nem? Hát akkor nézzük meg elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Az én hibám volt. Megnyitottam tehát a szavazást, most meg le is zártam, és az én hibám volt a 21-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 36-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, akkor e, hármas preambulum bekezdés, egyes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, Ke, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, hármas mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 4-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 23-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 5-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 24-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 6-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 7-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk 8-as, mellette, ez az utolsó, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. És akkor most jöjjön a végszavazás, és ezt elektronikusan tesszük meg, amelyet megnyitok. Lezárom a szavazást és elfogadtuk 21 szavazattal, 6 ellenszavazattal tartózkodás nélkül. Gratulálunk a raportőrnek a munkájához, plusz úrnak. És akkor jöjjön a következő, mégpedig a 21-es napirendi pont szerint ez egy állásfoglalásra irányuló indítvány. Az elnök, a raportőr, és kezdjük az egyes módosítóval mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 19-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 20-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Nézzük meg elektronikusan a 20-as módosítót, megnyitom a szavazást. Lezárom. Néppárt egyre több. Mi a probléma? Akkor megnézzük még egyszer, kérem, hogy szavazzanak ismét. De most rendben van. Lezárom a szavazást. És elutasítottuk. a hármas kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, négyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Huszonhatos mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 27-es mellette ellene. 26-osra baj van? Nézzük meg elektronikusan a 26-os, megnyitom a szavazást. Le is zárom. Elutasítottuk. 27-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 28-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 29-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 31-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 32-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Ha nézzük meg a 32-eset elektronikusan, megnyitom a szavazást. Le, lezárom a szavazást, és elutasítottuk. Harminc hármas jön, ugye? Harminc hármas mellette. Ellenet. Tartózkodás elutasítottuk. Ötös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. hetes. Mellette. 37-esről szavazunk. Tessék. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 38-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. Ezt ellenőrizni kell. Nézzük meg a 38-as módosítót elektronikusan, megnyitom a szavazást. És most meg lezárom. Elutasítottuk. 40-es mellette, 40-es mellette, ellene, előtt tartózkodás elfogadtuk. Akkor jöjjenek a preambulum bekezdések, a hatos kompromisszumos módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Kettes módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Hármas módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. Négyes mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, ötös mellette. Na, ez nem. hanem a hatos jön, hatos jön mellette. Ellene tartózkodás elutasítottuk. Hetes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 11-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 12-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 13-as mellette ellene 13-asról szavazunk. Mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. És akkor a 14-es Megnyitom a szavazást, mert ez elektronikusan megnézzük. És lezárom a szavazást, és el is fogadtuk. És akkor most jöjjön a 14-es most jön mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Nem, ez okafogyott. Nem, akkor ez nem érvényes, jöjjön a 8-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Akkor most a végszavazás következik, elektronikusan megnyitom a szavazást. And the vote is closed. Lezárom a szavazást, és elfogadtuk. 25 igen szavazattal, nem volt ellenszavazat, három tartózkodás. Köszönjük szépen, és mindannyiuknak gratulálok! Let's move to item 22. A 22-es, ennek a... Mert változott. Az előbb volt a 23-as. Most pedig a kakaó megállapodás, nem ez volt a 23-as, most akkor a 22-es, lesz az önök elnöke ismét a raportőr, és itt most csak melyik szavazásról ö, van szó, és pedig elektronikusan történik. Meg is nyitom az elektronikus szavazást. Lezárom. Elfogadtuk, mégpedig egyhangúan. Akkor jöjjön a 23-as. Itt a jelentés felelőse Godelével Krisztop Róvól, kollega, és itt a bizottság javaslatáról szavazunk módosított formában. Nem, van még egy módosítő, a jelentés felelőse csak egy kis technikai kérdés. A bizottság elfelejtette beleírni a dátumot, hogy mikor veszik kezdetét ez a szerződés, ezért a kettes cikk után be kell építeni, hogy hatályba lép, és akkor ott kihagyni üresen a helyet a dátum számára. Ennyi az egész. Against. Ismét. Akkor ezt elfogadtuk, akkor térjünk át a végszavazásról. A bizottság javaslata módosítókkal elektronikusan szavazunk, és megnyitom a szavazást. Itt van egy, egyre több a néppárt részéről. Igen, általában onnan jön. Igen, megvan, hogy gyanúsítottunk. Most megvan. Zárom a szavazást. És ismét hangon fogadtuk el. Most akkor a következő pontra térünk át, és pedig a jogalkotási állásfoglalásról megnyitom a szavazást. Nem, most van megnyitva. Most meg van nyitva. Megnyitom a szavazást. Zárom szavazást. És ismét egy hangúan fogadtuk el. Gratulálok az előadónak. Nem tudom, hány néppárti képviselőnek kellene itt lenni? tíz vagy tizenegynek tizenegynek Tizenegyen vannak. Hiszen eh, szerintem itt az előbb egyek kevesebb volt, tehát én nem szeretnék itt most belemenni az okokba. Tehát igazából csak kérdeztem. Tehát a kérdést tisztáztuk. A 24-esről szavazunk most. Ismét jogalkotási anyag. Ugyanaz az előadó. Tehát, most akkor térjünk át Tehát akkor blokkonként szavazunk. Tehát a blokkok előtt először a módosítókra szavazunk négyes, mellette, ellene, elfogadtuk. Az egyes blokk, mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Kettes blokk mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. A kettő a blokk mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Kettő b blokk mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Most mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. A négyes blokk mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Az ötös blokk mellett, ötös, ötös, e kérem a kezüket. Az ötös blokk mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Hatos blokk mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Hetes blokk mellett ellen tartózkodás Elfogadtuk. A 39-es módosító mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 30-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 37-es módosító mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 43-as mellett ellentartózkodás elfogadtuk a 46-os mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 47-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. A 48-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 51-es mellett eh, tartó, <coughs> elnézést, ellene tartózkodás elfogadtuk. 52-es mellett ellene tartózkodás Elfogadtuk. 65-ös mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk. huszon, tehát 300, 327-es, 327-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 72-es mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk. 328-as mellett ellene tartózkodás elutasítva. 8-as blokk mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 78-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. A 9-es blokk mellett a 9-es blokk mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 93-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 108-as módosító mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 112-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 130-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 114-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 116-os mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 117-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 118-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 109-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 127-es mellett ellene tartózkodás, elfogadtuk. 134-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 135-ös mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 140-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. A 10-es blokk mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 11-es blokk mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Az egyes kompromisszumos módosító mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 179-es módosító mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes kompromisszumos módosító mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 182-es módosító mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 12-es blokk mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 13-as blokk mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 14-es blokk mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. ...237-es módosító mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 241-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 150-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 251-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 253-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 257-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 258-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 264-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 338-as. 338-as mellett ellene tartózkodás elutasítva. 265-ös mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 339-es, 340-es. es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 344-es mellett ellentartózkodás elfogadtuk. 345-ös, 345-ös mellett ellene tartózkodás elutasítottuk. 268-as, 268-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 346-os mellett ellene tartózkodás, elfogadtuk. Ellenőrizzük a 346-ost. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Ki kért itt ellenőrzést? Tehát a 346-osról szavaztunk, most a 271-es. 271-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 254-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 349-es mellett ellen elutasítva. 276-os mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 277-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 337-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 261-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Nehéz. 286-os mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 294-es mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 296-os mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 297-es mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 298 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 302-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 303-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 304-es B D mellett ellentartózkodás elfogadtuk. 357-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 310-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 358-as mellett ellene tartózkodás elutasítva. 311-es mellett ellene tartózkodás elfogad, e, elfogadtuk. 361-es mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 363-as mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 362-es, 314-es, 314-es mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 364-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 317-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 365-ös 365-ös mellett ellene tartózkodás elutasítva. 318 as 318-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 321-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 366-os mellett ellene tartózkodás elutasítottuk. 323-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Akkor a eh, maraton végéhez közeledünk. 300 36-os mellette ellene elfogadtuk. 356-os mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 307-es 307-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Most akkor áttérünk a preambulum bekezdések első módosító elfogadtuk, kettes módosító mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. És a 3D módosító mellett ellene tartózkodás, elfogadtuk. Most a zárószavazás, tehát a bizottság javaslata módosítókkal, megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk 23 egy ellenében négy tartózkodással. Tehát a jogalkotási állásfoglalás javaslatról megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Az eredmény 23 mellette egy ellene, két tartózkodás. Tehát nagyon nagy többséggel gratulálunk az előadónak, sok sikert a és gratulálunk a kiváló munkát, a raportőr. Nagyon röviden, elnök úr, köszönöm ezt a széles támogatást. A jelentésemre nem volt túl egyszerű, és szeretném megköszönni munkatársaimnak a munkát, hiszen nagyon jogi jellegű jelentés, és nagy szakértelemmel segítettek, és a titkárság tagjainak is szeretném megköszönni munkájukat, hiszen nem lett könnyebb az életük a jelentésem miatt, de amint látják, gyorsan és nagy szakértelemmel sikerült megírunk a jelentést, és így a bizottsággal lezárhatjuk ezt az ügyet. Köszönöm a támogatást! én is tanúsíthatom, hogy milyen kiváló munkát végzett a jelentéstevőnk, hiszen engem is érintett a dolog, és megpróbáltam segíteni ebben a roppant összetett anyagban. Köszönöm. Um, we need uh, to have your opinion on whether we should... Most menjünk a plenárisra, érdekelne a véleménye. Vagy kezdjük a trilógus közvetlenül. Azon a véleményen vagyok, hogy nagyon érzékeny témáról van szó, és a Lisszaboni szerződés értelmében érinti a jogainkat. És már elég sokat beszéltünk a dologról. Jó lenne, hogyha a plénum elé vinnénk a dolgot, ha szavazunk a plénumon, ott gyorsan megtehetjük ezt, és utána egy végső szavazást is tartatunk, hogy erősek legyünk a bizottsággal és a tanácsal folytatott tárgyalások során. Teljes mértékben egyetértek, de erről szavaznunk kell. Én támogatom azt, amit az előadó mondott, de mielőtt a trilógus megindul, szavazzunk. Tehát ki támogatja az előadó javaslatát, ki ellenzi. Elfogadtuk a javaslatot, tehát a plenárison is szavazunk. Most áttérünk a 25-ösre. Ez José Bové jelentése. Három módosítónk van. Négy. Az összes célkitűzése azonos. Éppen ezért blokkban szavazunk. Tehát saját módosítóim vannak bent, Lange módosítói, Daniel Kaspari, Robert Sturdy, Metin Kazak. Ja, akkor szavazzunk. Ki támogatja ezeket a módosítókat? Egyértelmű volt a szavazás mell ellene. Tartózkodás. Tehát egyértelműen támogatást kaptak a módosítók. Most akkor itt az tervezetről kell szavaznunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 23 mellette, 5 ellene, egy tartózkodás. Tehát az ajánlást a megállapodás érdekében elfogadtuk. Huszonhatos. 26-os. Figyelmüket kérném, még nem fejeztük be. Fegyelmet szeretnék a bizottságon belül. Huszonhatos. Ez pedig Emilio Menendez del Valle jelentése. Akik támogatják, ellenzik, megszavaztuk. Elektronikus szavazást tartunk, megnyitom a szavazást. Én lezárom most a szavazást. Zárom, le van zárt. 25 mellette nulla ellene, és egy tartózkodás. Gratulálunk az előadónak! Okay. Item 27, again a report by Milmenin. Tehát 27-es. There is an amendment. Tehát a módosító benyújtója, a Mofi nyújtotta be, tehát ki támogatja ellene? Tartózkodás elutasítva. Akkor a zárószavazás, megnyitom, most. I'm closing the vote. Akkor lezárom a szavazást, le van zárva, 19 mellette, 0 ellene, 1 tartózkodás, tehát Emilio Menendeznek ismét gratulálunk. La résolution Quelle résolution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 Most a 26-osról kell szavaznunk, Emilio Menendez jelentése, és akkor kezdjük a módosítókkal. Huge nem of Tehát van néhány módosító. A 17-essel kezdünk, tehát itt Emilio Menendez anyagáról szavazunk, és pedig az eredet szabályokról szavazunk. 17-es Paul Murphy módosítója. Ki támogatja? Ellene? Tartózkodás? Elutasítva. 18-as és 19-es módosító Tehát csak a 18-as. Igen, csak a 18-as. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 19-es mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 20-as mellett, ellen, tartózkodás elutasítva. 21-es mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 22-es mellett, ellene tartózkodás elutasítva. 23-as mellett ellen tartózkodás elutasítva. 24-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. 23-as, 25-ös mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 27-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 26-os mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 29-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 36-os. Huszonhatos visszatérünk mert elfelejtettem egy szóbeli módosítót. Mindenki egyetért a szóbeli módosítóval. Mindenki megtalálja a dossziéjában, tehát a 26-os plusz szóbeli módosító. Tehát mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 29-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 28-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 30-as mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 31-es részenként szavazunk, első rész mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, a második rész mellett ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük a második részt. Megnyitom a szavazást. És most zárom a szavazást. Elutasítva. Igen, el volt utasítva. 32-es mellett, ellene, tartózkodás. Ajaj, ez okafogyott. 33-as mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk a kettes kompromisszumos módosító mellett. Nálam kettő van, de... Igen, igen, korrigálták. Ez a rossz lista volt. Tehát az egyes kompromisszumos módosító mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. A 37-es mellett. 37-es. Mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 38-as. Mellett, ellen, tartózkodás elutasítottuk. 39-es mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk. 5-ös mellett, ellen tartózkodás elutasítottuk. négyes mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, hatos mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, hetes mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, nyolcas mellett ellene tartózkodás elutasítottuk, kilences mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, ellenőrizzük a kilencest, megnyitom. Most nyitom meg. Lezárom. Elutasítva. Tízes módosító. Mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Tizenegyes mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Tizenkettes mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 14-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 15-ös szóbeli módosító. Ne, nem akar, nincsen tiltakozás a szóbeli módosítóval kapcsolatban? most tessék. A further szót szeretném még hozzátenni, tehát amikor az euró-mediterrán szabadkereskedelmi térség 2010-re felállt, tehát hogy tovább kellene fejleszteni a szocioökonomiai integrációt a a gazdák érdekében a dél-mediterrán országban, tehát ez a további szót szeretnénk hozzáadni. Az új verzió ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük a 13-as átfogalmazott módosítót. Elnézést mondja az elnök 15-ös. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Tizenhatos mellette ellene tartózkodás elutasítva. A második kompromisszumos javaslat mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kettes számú módosító, elfogadva. Hármas, e, elmenete elfogadva. És most a vég, záró szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 23-an mellette, egy szavazat ellene, két tartózkodás. Gratulálunk Emilio Menendeznek. 28-as vélemény jelentés Kezdjük az ötös módosítóval. Két részben szavazunk, első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadva, második rész mellette, ellene tartózkodás Megnyitom a szavazást, elektronikusan szavazunk. Lezárom. Lezártam. Elutasítva. 17-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 6-os módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, hetes módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Tizennyolcas módosító, három részben, első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadva, második rész mellette, ellene tartózkodás elfogadva, ellenőrizzük a második részt. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Hármas, mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. Kilences módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 19-es módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 10-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 20-as, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 21-es, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 11-es, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 12, 22-es, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, a harmadik preambulum bekezdés, egyes módosító, részenként szavazunk, első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, második rész mellette, ellene, tartózkodás. Úgy tűnik, hogy elutasítva, de ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. A második részről szavazunk, lezárom a szavazást. Elutasítva. Hármas rész mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Második módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Hármas mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Négyes. Ismét részenként szavazunk. Első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Második rész mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Elutasítva hármas rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, Tizennégyes mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, tizenötös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, tizenhatos mellette, ellene, tartózkodás Elfogadva. Vagy záró szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Parancsoljon. Még mielőtt lezárom a szavazást. Igen, arról lenne szó, ugyanis a 13-as módosítóban az áll, hogy ha a négyes módosítót elfogadjuk, akkor az kiesik, de nehéz meghatározni, hogy a négyest elfogadtuk el, mert két részt elfogadtunk, egyet ugyanakkor elutasítottunk. Tehát hogyan kellene ezt most megoldani? Talán szavazzunk erről, és a titkárság utána majd ellenőrzi a szavazás után, hogy hogy a négyes most akkor kiesetnek minősül-e, vagy sem. A titkárság azt mondta, hogy a tartalma ugyanaz, mint tehát a 13-as tartalma ugyanaz, mint a 4-es módosítónak az elutasított része, jól értettem? Tehát az 1-es és a 3-as része. Tehát, hogyha kétségeik vannak, akkor szavazhatunk kétszer, semmi baj úgy szavazunk, ahogy Pazaleszki úr kérte, de hogyha ugyanaz, akkor szavazunk a 13-asról mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Akkor most hadd jelentsem, nem, szavazunk még egyszer. Záró szavazás, megnyitom. Lezárom a szavazást. 25-en mellette egy ellene két tartózkodás. Gratulálunk az előadónak, Janik Zsadónak. Huszonkilences, hogyha jól látom, Daniel Kaspari jelentése. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 25-en, mellette senki sem volt ellene, és három tartózkodás. Gratulálunk az előadónak, aki sajnos most nincs jelen. 30-as pont. Josefa Andrész jelentése. Négyes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 25-ös módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 5-ös módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 6-os módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 27-es mellette 27-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük a 27-est. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Én hibáztam, mondja az elnök. 28-as mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 29-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 30-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 31 mellette ellene tartózkodás. Nem vagyok biztos benne, ellenőrizzük. 31-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 31-es módosító mellette. 32 elnézést mellette. Ellene. Tartózkodás. Azt hiszem, hogy ezt is elutasítottuk. Ellenőrizzük. 32-es. 32-es tehát. Ellenőrizzük a 32-esnek a szavazását. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 33-as mellette, ellene, tartózkodás, ugyanaz az eredmény, ugye? Elutasítva. Hetes módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 34-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 35-ös részenként szavazunk két részben, első rész mellette, ellene, Tartózkodás. Nem vagyok biztos benne, ellenőrizzük a szavazást. Az első részről a 35-ös módosítónál megnyitom a szavazást. Lezárom. Az eredmény pedig elutasítva. Második rész, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Nyolcas módosító, itt is részenként szavazunk, első rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, második rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 9-es módosító mellette, 9-es tehát mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 10-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 11-es mellette, 11-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük a 11-est. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Nem láttam a néppárt szavazatát. Kérem, hogy emeljék fel a kezüket. 12-esről szavazunk most. Mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 13-as mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. De ellenőrizzük az előző eredmények miatt. Hát a, a néppárt szavazatai miatt ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Tizenhetes preambulum bekezdés, van egy szóbeli módosító. Ta- tiltakozik valaki ez ellen? Ki a szerzője a szóbeli módosítónak? Á, itt is van. tehát ott van az önök ma mappájában mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Nézzük meg az egyes módosítót a 17-esre kapcsolatban. Tehát megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 14-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Elutasítva. Tes mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 18-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 16-os mellette, ellene, tartózkodás Akkor a 16-os kiesik. az egyes is kiesik. A 15-ös, mert most szavazunk erről mellette, ellene tartózkodás elfogadva, kettes mellette, ellene tartózkodás elfogadva, hármas mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Záró szavazás, elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást az eredmény pedig 23 mellette, négyen ellene, egy tartózkodás. Gratulálunk Josefa Andrésznek. 31-es. Erről csak záró szavazást tartunk, a jelentést Péter Stasnyi készítette. Nincsenek módosítók, megnyitom a szavazást. Nyitva van a szavazás. Lezárom a szavazást. Az eredmény 25-en mellette, senki sincs ellene, és három tartózkodás. Gratulálunk Pites Tásninak! Önök elmennek? Miért? Elnök úr, csak egy dolgot szeretnék mondani. Tudják, hogy az ökológia az egy nagyon fontos kérdés. José Bové-val kapcsolatban volt egy kis probléma. Azt mondtak, hogy ellen, hogy ellene kellene szavazni, mi véletlenül a plusz gombot nyomtuk meg. És ezt szeretném azt a szavazást újra megismételni, hogy a, a, a zöldek megfelelően szavazhassanak. Köszönöm. This is the end of the vote? Yeah, end of the vote. Now, we go now to item 18.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 Well, ladies and gentlemen, colleagues. Hölgyeim és uraim, kedves kollégák! Abba tudnák hagyni egy kicsit a beszélgetést, hogy folytatni tudjuk. Van még néhány dolog, amit meg kéne beszélnünk. Gadali asszony, megtennék kérem, hogy ide figyelnek. Okay. Let's go back to akkor most térjünk vissza a 18-ashoz. Ez egy ajánlástervezet eh, hozzájárulási eljárás keretében. A nemzetközi eh, gumi ágazati tanulmányozó eh, csoportról. Ennek én vagyok az előadója. megtalálják az ajánlás tervezetem szövegét a mappájukban. És szeretném, hogyha a jóváhagyásunkat adnánk ehhez a megállapodáshoz. hadd mondjam el néhány szóban. Egymástól kölcsönösen függő gazdaságokban élünk. Mi vagyunk a világ második legnagyobb természetes gumifogyasztói. Ezért kulcsfontosságú, hogy kiszámítható és megfizethető áron tudjunk hozzájutni ehhez az alapvető fontosságú nyersanyaghoz. A tanulmányozó csoport hiteles forrással szolgál statisztikák területén, és ők biztosítják az átláthatóságot és a kiszámíthatóságot ezen a piacon. Miért tartunk távol egyes kulcsfontosságú szereplőket ettől a tanulmányozó csoportok, például Tájföldet és az Egyesült Államokat? Miért nincsenek ott a legnagyobb termelők, amikor a legnagyobb fogyasztók benne vannak? Ez az egyetlen olyan befogadó platform, ami összehozza a gumitermelő országokat és a gumifogyasztó országokat. Ezen kívül a, a hiányosságok ellenére a gumi ágazati tanulmányozó csoport még mindig a legalkalmasabb testület arra, hogy átlátható statisztikákat és adatokat biztosítson a gumipiacról. Ezért javaslom, hogy ez a bizottság fejtse ki véleményét a módosított alapszabályok kapcsolatban. Nos, ennek az az oka, hogy a tagság adja a hosszú távú eh, megvalósíthatóságát ennek a tanulmányozó csoporti programnak. Továbbra is szeretnénk szélesíteni és erősíteni a tagsági bázist, és szeretnénk bevonni a fő gumifogyasztó és termelő országokat. Ez egyáltalán nem jelentéktelen kérdés, ez egy nagyon is fontos ügy. Az Európai Unió és az uniós gazdaságok számára. Most megadom a szót a bizottság tagjainak, hogyha szeretne valaki hozzászólni a vitához. Csend uralkodik, ezt úgy értelmezem, hogy hogy egyetértenek a véleményemmel, akkor térjünk át a bizottságra. Klaus Berenc itt van velünk, akinek most át is adom a szót. Nagyon szépen köszönöm, Moreira úr. Köszönöm szépen a jelentést, és köszönöm, hogy hozzájárul a kérésünkhoz, ahogy már a decemberi meghallgatáson is elmondtuk. Ez az a testület, amely a, összehozza a termelőket és a fogyasztókat ezen a téren, tehát itt összejön a kereslet és a kínálat. Üdvözlöm, hogy a nem tagokkal, vagy a még nem tagokkal történő együttműködésre is felszólítja az érintetteket, hogy a csoportban működjenek együtt. Ez a két év eléggé ambiciózus menetrend, de mivel a csoport munkája megváltozott, mások is csatlakozhatnak. De teljes mértékben egyetértek a célkitűzésével, és mindenképpen mindent megtűzünk, amit tehetünk. Well, the two years time that I... Igen, ez a két év, amelyre utaltam a jelentéstervezetemben. Remélem, hogy a bizottság majd visszajelent a parlamentnek, és remélem, hogy sikerül elérnünk a célkitűzéseinket. Köszönöm a pozitív reakciót a saját vizsgálatomhoz, és főleg a javaslat a második bekezdésnek támogatását. Természetesen lehet még módosítani, de mindenképpen ajánlásokat kell megfogalmaznunk a bizottság számára. Ezt a második bekezdésben javasoltam. Hogyha nincs több megjegyzés, akkor a módosítók határideje február 6-a, és február végén március elején tárgyalunk a szakbizottságunkban a dologról. Köszönöm. Item 34. Akkor a 34-es napi rendi pont következik. Ez pedig a kopenhágai delegáció beszámolója és én magam vezettem a delegációt, mint elnök, ez általában így szokott lenni, és általában számos találkozóra került sor kormányzati szervekkel, parlamentekkel, szakszervezetekkel, vállalkozókkal és számos más szervezettel. A célja a látogatásnak az volt, hogy figyeljünk, megnézzük, hogy a Dán elnökség céljai mindezzel hogy fognak össze, és hát ugye ott jobban van lehetőségünk arra, hogy összpontosítsunk a munkára. Particularly parliaments and stakeholders. a látogatás számos területre kiterjedt, a szél energia különösen felkeltette érdeklődésünket, nagyon komoly előrehaladás történt itt Dániában, azután a Szabadkereskedelmi Bizottsággal is találkoztunk, és ő mindenek előtt a piaci hozzáférést szorgalmazzák, és a szabadkereskedelmi megállapodásokat próbálják előnyben részesíteni, tehát nem annyira a WTO megállapodások, hanem sokkal inkább a kétoldalú szabadkereskedelmi megállapodások kerülnek előtérbe. és azt szerettük volna, hogy jobban, mélyebben megértsük a Dán elnökség céljait, és azt gondolom, hogy a delegáció útja nagyon sikeres volt, de hát azért van ö, némi panasz is, ugyanis csak ketten vettek részt ebben a delegációban, a második tag, az szintén szocialista volt, tehát a hét frakcióból mindösszesen csak egy ő vette magának a fáradtságot, hogy ebben a delegációban részt vegyen. Ez nem jó, és szeretnék mindenkit felszólítani, aki ő mert volt hely a delegációban, négy vagy öt a többi frakció részére is. És nem szabad alábecsülni ezeket az utakat azokban a tagállamokban, amelyek majd át fogják venni a soros elnökséget az elkövetkező hat hónapban. Ezek a látogatások véleményem és tapasztalatom szerint nagyon fontosak. Olyan sokkal többet tudunk végezni, mint Brüsszelben. Úgyhogy kérem a frakciók képviselőit, hogy kicsit lelkesebben viszonyuljanak az ilyen delegációs utakhoz. A következő Ciprusba vezet, majd és Írországba. Ez a két ország lesz majd a két soros elnöke a tanácsnak. És már most jó előre szeretném felhívni a figyelmüket, hogy próbáljanak meg részt venni ezeken az utakon. Megjegyzéseik vannak-e ezzel kapcsolatban, a beszámolómmal kapcsolatban? Akkor hadd mondjam el még egyszer, hogy a titkárság nagyon elkötelezett módon szervezte meg az utat, és ha ez nem lett volna így, akkor sokkal szegényebb, szerényebb eredménnyel zárulnának az ilyen delegációs utak. Egyéb kérdés az egyebek körében van-e valami nincs? Hát akkor ezzel le is zárjuk az ülést. Nagyon nehéz ülést hagytunk magunk mögött. Nem mondom, hogy bocsánat, mert ez a dolgunk, ezért vagyunk itt. Február 29-én találkozunk, és március 1-én legközelebb. 9 órakor február 29-én kezdjük a munkát, és március 1-én szintén 9-kor. Köszönöm szépen, viszontlátásra! Ah, there is a new issue about... Van egy ö, új kiadása a hírlevelünknek, és ez sokat segít a munkában.